E, koleżanki i koledzy. Kedves kollégák. Wznawiam posiedzenie. Az ülést e, folytatjuk. Következik a mai napirend következő pontja. Az Európai Parlament alelnökeinek megválasztása. A következő neveket kaptam jelöltként az alelnöki posztra. Roberta Angelilli. Koch Merin Silvana. Kratza Tsagaropoulou. Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez Miguel Angel, Pitella Giovanni, Berend Dagmar, Rouczek Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów több mint 14 jelöltünk van az alelnöki posztra, de csak 14 alelnököt választhatunk. Akkor szavazás következik. Az első körben ugyanazok fogják ja. számolni a szavat, szavazatokat, akik az elnök választásnál tették, úgyhogy kérem jöjjenek oda a szavazó urnákhoz. Tehát még egyszer elmondom, mivel több a jelöltek száma, mint a helyek száma. A 15-ös cikk első bekezdése szerint titkosan kell szavaznunk. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, az említett jogszabályra. Mindenkinek egy szavazó cédulát lehet használni, és ki kell választaniuk az egyéneket az alelnöki posztra. Kérem, foglalnak helyet, mert nagyon fontos pontokat szeretnék felolvasni a szabályzatunkból, illetve arra szeretnék utalni, hogy mit fogunk tenni az elkövetkezendő 20 percben. Az első körben tehát 14 alelnöki posztunk van, azok a jelöltek, akik abszolút többséget kapnak, megválasztásra kerülnek. Ha kevesebb a jelöltek,